pontosan a válság idején. Tehát gyors, hatékony intézkedésre van szükség ahhoz, hogy Európa minden regiójában a gazdaságot be lehessen indítani. Köszönöm. Señora Kadenbach, con esto cerramos este debate. Köszönöm, Kalebach asszony, lezártuk a vitát, és a szavazás május első hetében lesz, mint minden most ezen a szülésszakon megtárgyalt anyag esetében. Most pedig áttérünk a következő, vagyis utolsó napirendi pontunkra ma este. Szóbeli választ igénylő kérdés a mezőgazdasági piacokra vonatkozó egyedi intézkedések. Ki kíván szólni a bizottság nevében? míg helycsere történik, addig elkezdjük a vitát. 5 percre Stefan Le adjuk meg a szót, aki ezt a kérdést feltette. Elnök úr, az én feladatom, hogy a ma esti vitát lezárjam, meglehetősen késő van. Először is elnézést kérek az Agri Bizottságtól, vagyis az Agri Bizottság nevében, a bizottság elnöke nem tud jelen lenni, nem tudta elhagyni országát másokhoz hasonlóan azért, hogy ide jöjjön Strasbourgba és a ma esti vitán részt vegyen. Ami minket aggaszt a válságban, az a mezőgazdasági ágazatra vonatkozik, az összes ágazatot beleértve. Ma válság van, és főként a mezőgazdasági árak és jövedelmek nagymértékben csökkentek. Ez a gabonafélékre is, az állattenyésztésre is, az állati termékekre vonatkozik, és az olajbogyó termelőkre, erről már szó volt, és rendkívüli módon érinti a tej ágazatot. Figyelembe véve a válságot és az árak hirtelen csökkenését az Európai Parlament mezőgazdasági bizottsága az Európai Bizottsághoz fordul. Szeretné tudni, hogy a jövőben és most jelen pillanatban hogyan lehet kilépni, kikerülni ebből a válságból, és milyen intézkedéseket lehetne elfogadni a következő hónapokban azért, hogy támogassák a gazdákat, és úgy eljárni, hogy a mezőgazdasági piac kevésbé ingadozó, ingatag legyen. Szeretném megkérdezni biztos úrtól, hogy ami a tejpiacot illeti, a tejágazatot, mi a helyzet a Parlament és a Bizottság által elfogadott intézkedésekkel, és a 300 millió eurós pénzalap, ami a helyzet, hiszen azt megszavazták. Jogalkotási döntések születnek, tudni kell, hogy azután hogyan alkalmazzák ezeket. Mint elmondtam, ma a termelést minden területen jelentős árcsökkenés kíséri a piacok hanyatlása. Éppen ezért tettük fel a kérdést, és választ keresünk arra, hogy hogyan lehet szabályozni a piacokat, hogyan lehet korlátozni ezt a híres árvolatilitást. Amikor az árak magasak, akkor senki nem panaszkodik. A gazdák nem panaszkodnak, hanem a fogyasztók félnek a mezőgazdasági árak emelkedésétől, hiszen ez a vásárló erejüket csökkenti, és ennek következtében kevésbé tud vásárolni az európai fogyasztó mezgazdasági termékeket. Viszont amikor az árak nagymértékben csökkennek hosszú időre, akkor ez a gazdákat bünteti, az ő jövedelmükre hat, és nem tudnak befektetni, nem tudják előkészíteni a jövőt. Ez meglehetősen súlyos befektetéseket igényel, a megtérülés hosszú időt vesz igénybe, a mezőgazdaság esetében éppen ezért stabilizálni kellene az árakat, biztosul Az Agri bizottság és annak elnöke két kérdést szeretne föltenni. Először is, ön bizonyos intézkedéseket bejelentett a tejjel kapcsolatosan az év vége előtt. Ez fontos, szeretnénk, hogyha ennek néhány elemét ismertetné. Második kérdés, a tejen kívül az egész piacra vonatkozóan specifikus intézkedéseket kell hozni. Majd pedig azt a kérdést szeretük volna feltenni önnek, hogy középtávra a bizottság hogyan képzeli el a válságok megelőzését, anticipálását, megelőzését, és milyen piaci mechanizmusokkal, piac szabályozással lehetne elérni azt, hogy a brutális emelkedéseket, és főként a brutális árcsökkenéseket hogyan lehetne elkerülni, és hogyan látja ezt ma, hogyan képzeli el a bizottság mindezeket a lépéseket. Tehát a tej válság érdekel minket, és az, hogy a bizottság hogyan kívánja az ár volatilitást és az ár hirtelen csökkenését kezelni. Köszönjük! Most pedig Csolos biztosnak adjuk át a szót, aki válaszolni fog Lefol képviselőtársunk kérdésére. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék mindenek előtt köszönetet mondani De Castro úrnak, Löfol úrnak, az Agri szakbizottságnak az Európai Parlamentben, hogy felvetették ezt a kérdést, és így lehetőséget adtak ezen a fórumon e kérdés megvitatására. Nekem is el kell ismernem, a gazdák jövedelme 2009-ben jelentősen csökkent, és 2008-ban is csökkenés volt tapasztalható olyan helyzet ez, ami ritkán fordult elő eddig az európai piacon, és olyan körülmények között alakult ki ez a helyzet, amikor az európai piac egyre inkább kinyílt a világpiac felé, és a kap reformja is megkezdődött. Ez a válsághelyzet a tejszektorra is kihatott, és a múlt évben e, megtapasztaltuk, hogy milyen nehéz helyzetbe kerülhetnek a e, termelők, különösen azokon a területeken, ahol nem csak az agrárszektor számára, hanem az egész gazdaság és a foglalkoztatás számára e, nélkülözhetetlenül fontos szerepet játszik a tej. Ilyen körülmények között az Európai Bizottság a múlt évben intézkedéseket hozott, először is intervenciós mechanizmusok mobilizálásával, az esés megállítására 400 millió eurót fordítottunk az intervenciókra a piacon, de ahogy Löfol úr is megjegyezte, 300 millió eurós alapot is létrehoztunk annak érdekében, hogy a tagállamok a leginkább érintett tejtermelőket megsegíthessék. Ezt a döntést a múlt évben hoztuk. Az volt a célja, hogy a tagállamok határozzák meg a támogatás odaítélésének kritériumait, és a leginkább érintett termelők kapják meg a pénzt. Hadd mondjam el, hogy a tagállamok határozták meg a kritériumokat, a bizottságnak nem volt jóváhagyási jogköre, csak értesíteni kellett a bizottságot a kritériumokról. Ismereteim szerint minden tagállam értesítette a bizottságot arról, hogy alkalmazza az eszközt, az intézkedést, tehát eljuttatta hozzánk a kritériumok listáját, a pénz odaítélése tehát megkezdődik, és júniusig kell a támogatásnak megérkeznie a gazdákhoz tehát az első intézkedések megtörténtek a egyensúly helyreállítására. A helyzet azt mutatja, hogy az intervenciónak megvolt a hatása, az elstabilizációban. persze vannak még eltérések, de ezek a normál, szokványos piaci ö, mértéket nem haladják meg az intervenció után pedig ez a támogatás is hamarosan meg fog tehát érkezni a gazdákhoz. Ennyit mondanék a már meghozott intézkedésekről, és szeretném megismételni, ahogy az Európai Parlament Agri Szakbizottságában már nemrégiben elmondtam, az elmúlt évben megtapasztalt konkrét helyzetekből biztosként le akarom vonni a következtetéseket, és nem várom meg a 2013 utáni kapreformot, ami ugye átfogóan reformálja meg a dolgokat, konkrét javaslatokat fogunk tenni a tejszektorra vonatkozóan, és egy magas szintű csoport jött létre a múlt évben, amely foglalkozik ezzel a válsághelyzettel. Ez a magas szintű csoport júniusban fogja a konklúzióit benyújtani, és rögtön júniust követően a tanácsban, illetve a parlament mezőgazdasági szakbizottságában is be fogok számolni, illetve vitát fogok kezdeményezni, és az őszre, az év végére konkrét javaslatokat fogok tenni, amelyek lehetővé teszik, hogy a tej szektorban, amely a legnehezebb helyzetben van, a jövőben lehetőleg megelőzzük az ilyen válsághelyzeteket, és megoldásokat fogok tehát javasolni, nem csak rövid, hanem közép és hosszú távra is. Persze levonhatjuk a tanulságokat a többi agrárszektorra, a, a mezőgazdasági szakterületre vonatkozóan is. A mai vita után fogok erről beszámolni. Az Európai Bizottság nagyon odafigyel minden területre, a különböző intervenciós eszközöket biztonsági hálóként használja, és megpróbáljuk megelőzni az olyan válságokat, mint amilyen a tejpiacon kialakult. Köszönöm szépen, és nagyon nagy érdeklődéssel fogom hallgatni a kérdéseiket, és néhány konkrétummal még szolgálok a végén. Köszönöm szépen, biztos úr, és üdvözöljük körünkben a parlament éjszakai ülésén. Most a frakciók nevében hozzászólók következnek. Jár úr az első, aki az EPP-t képviseli. dank, Herr Präsident. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt Csolosz biztos úr, kedves kollégák! az alapvető új irányultsága a mezőgazdasági politikának, hogy jobban nyissunk a piacra, ez nagyon fontos. 2007-ig, 2008 elejéig ennek a politikának a hatása felismerhető volt. Sokkal jobb árakat lehetett felmutatni az európai mezőgazdaságban, a gazdálkodóknak stabil, növekvő bevétele volt. Ugyanakkor lehetett látni a negatív hatásait is, néha ingadozóak voltak az árak. A gazdálkodóknak, illetve a potikának is fel kell lépnie az árigazások ellen közösen, nem csak a tejszektorban. A mezőgazdasági politikához megfelelő eszközökre van szükség, amelyekkel gyorsan, konzekvensen és nem bürokratikusan lehet fellépni. Ezért azt szeretném, hogyha olyan intézkedések lennének, amelyek az ino, intervenciót nem szüntetik meg, hanem megtartják. Ezeket az eszközöket csak akkor kell alkalmazni, amikor szükség van erre. De hogyha ezeket az eszközöket használjuk, akkor mindig elérhetőnek kell ezeknek lenniük. Vannak olyan intézkedések is, amelyekkel az egyensúlyt próbáljuk létrehozni a piacon. Remélem, hogy az Európai Bizottság az ígéreteit betartja, és csak akkor fog beavatkozni, amikor arra szükség van, és így el lehet kerülni a gazdálkodóknak okozott, illetve a fogyasztónak okozott kárt. Köszönöm szépen, most pedig Tarabella úr kapja meg a szót két percre. Merci, monsieur le président, monsieur le commissaire, je Köszönöm, elnök úr, biztos úr. Az ön meghallgatása óta már több alkalommal, megelégedéssel hallottuk öntől azt, hogy mit szeretne, vagyis elmondta, hogy az árak volatilitása valóban a legnagyobb ellensége a mezőgazdaságnak, és ez hosszú távon így nem maradhat fenn. Tudjuk, hogy a befektetések 20-30 évre szólnak ebben az ágazatban. Figyelembe véve a volatilitást, éppen 6 hónappal ezelőtt történt, hogy Stefan Löfollal és más kollégákkal egy petíciót írtunk alá, egy százalékkal szerettük volna csökkenteni a kvótákat, akkor túltermelés volt, és végül is 250 350 ellenében elutasította ezt a javaslatot. Szabályzásról volt szó, a magas szintű csoport is összeült, de ahogy hallottam, igen, tudós emberek voltak, és itt képviseltetik magukat a, mind a gazdák, mind a forgalmazók, de nem szabad elfelejteni, hogy a forgalmazó és a termelő között ott van a feldolgozó, mert ők irányítják a márzsot, a profitot. Nem szabad őket kihagyni a vitából, ami az tejágazatot illeti, és az összes mezőgazdasági ágazatot, mint mondtuk, a volatilitás érinti, és nem biztos, hogy a magas árak mindig jók a gazdák számára, mert ott vannak a feldolgozók is, és amikor az árak normálisak, akkor a felhasználók nem biztos, hogy az eredeti termékeket fogják, a kezdeti termékeket alkalmazni. A lényeg az, biztos úr, hogy olyan mechanizmusokra van szükség, amelyeket nagyon várnak a termelők, és reméljük, hogy ez beindul. Köszönöm. Most pedig a zöldek nevében három és fél percben Hajszling úrnak adom meg a szót. Herr Kommissar! Tisztelt biztos úr! Először nyugalom volt vidéke, nem azért, mert a gazdálkodók elégedettek, hanem azért, mert frusztráltak. Nem hiszem, hogy a jövőben jobb válaszokat tudunk adni, mint most, ezért kell sietnünk. Hiszen a tiltakozások, demonstrációk ismételten megjelenhetnek Brüsszelben, és a tejtermelői szektorban mindenképpen politikai kiigazításra van szükség. A High Level Group konferenciáján voltam, de igazából nem sikerült megfelelő választ adni a tejkrízisre. Hogyha politikai korrektúrára kerül a sor, akkor mindenképpen fel kell tenni a kérdést, hogy a folyamatból kiszállunk-e, hiszen lehet, hogy a végén az fog kiderülni, hogy a kóták megszüntetése nem annyira ö, puha landolás ö, ö, volt, úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak ismételten fel kell lépni, hogy egyértelmű szabályok legyenek a tejszektorban. A piacokra kiadott a válság is, megfelelő szabályokra van szükség. Jelenleg óriási koncentrációs folyamat előtt állunk a mezőgazdaságban, és kicsit, agg- kicsit aggódok, amikor azt olvasom az újságokban, hogy Dél-Angliában ö, olyan istárokat építenek, ahol ö, 8000 tehén is elfér, és mégis vannak olyan ö, területek, ahol nincs megfelelő ö, fejlődés. Lehet, hogy egy amerikai agrármodell felé haladunk, akkor egyre, egyre nagyobbak a gazdaságok, és a kisebb gazdálkodások eltűnnek. Úgy gondolom, hogy egy dologban egyetértünk, mi pedig abban, hogy a világpiac felé kell irányítani a mezőgazdaságot. A gazdálkodóknak nagyon gyenge a, a, a helyzetük a kereskedelem során, ki vannak téve a dömpingáraknak, és ezért egyértelműen politikai iránymutatásra van szükség azzal kapcsolatban, hogyan lehet a piacokat jövőben jobban szabályozni. Ennek során azért túlnéznék az európai kereteken, megnézném, hogy a többi régióban hogyan szabályozzák ezt. Senki nem írja elő azt nem, hogy hogyan szabályozzuk a piacainkat. Úgy gondolom, hogy meg kell nézni azt, hogy mi fog történni. A magas szintű csoportban ezt megtehetjük, megnézhetjük azt, hogy más országban hogyan szabályoznak a kanadai modell sok gazdálkodó számára olyan modell, amely bevált, ami pedig a politikai irányváltást illeti. Mindig arra kell a, nem csak az arra a kis százalékú kell helyezni a hangsúlyt, amelyekkel a világpiacon is kereskednek, és mindenképpen meg kell szüntetnünk a különböző export támogatásokat. No, eh, con la intervención del señor Nicholson, que habla... Nicholson úr következik az ECR nevében két percben, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is elmondom, hogy üdvözlöm az alkalmazót, az alkalmat, hogy ezt a vitát folytatjuk, ez igen aktuális. Tudjuk, hogy milyen válságon ment keresztül a tejágazat, ez igen nagy terhet jelentett a gazdák számára a volatilitás miatt. Az ár fluktuáció évről évre előfordul, sőt, hónapról hónapra, és ezt nem tudjuk szabályozni, hiszen ez a globális pénzügyi válság miatt és az olajára miatt következik be. Tudjuk, hogy itt voltak igen jelentős árcsökkenések is, de nem vagyunk eléggé képesek arra, hogy rugalmasan reagáljunk a helyzetre. Megfelelő támogatási intézkedések kellenek, az intervenció, export, import alapok, tudjuk, hogy nagyon sokan az intézkedések hiányában végül is felhagytak ezzel a tevékenységgel. Kétoldalú megközelítés kellene azért, hogy enyhítsük az árak változásának hatását a gazdákra nézve kellene egy biztonsági háló, amit a átfluktuációt illeti, és arra is oda kell figyelni, hogy a bevezetett intézkedéseknek segít köszönhetően gyorsan tudjunk reagálni a válsághelyzetre. Nagyon sok vita van itt a parlamentben, arról beszélünk, hogy megfelelő jövedelem kellene a gazdák számára. De ez a téma egyaránt érinti a gazdákat és a fogyasztókat. Jó lenne, hogyha kap, kapcsán foglalkoznánk ezekkel a kérdésekkel. Nem szabad elfelejteni a mezőgazdaság és élelmiszeripart, de ha megreformáljuk a kapot, akkor annak képesnek kell lennie reagálnia a különböző gazdasági, mezőgazdasági válságokra a gazdák érdekében. Köszönöm, mondja az elnök. Most befejeztük a frakciók hozzászólásával, és most egyéni minőségükbe szólnak hozzá a képviselők. Először is két percben Papasztamos kollega. Köszönöm szépen, tisztelt kollégák! Közös álláspontunk az, hogy ingatlag a helyzet a mezőgazdaság piacán, és azt láthatjuk, hogy csökkennek a gazdálkodók bevételei. Az a javaslatunk, hogy a mezőgazdaságot nem lehet magára hagyni a piac szabályaival, mindenképpen európai támogatásra van szükség. Egyrésztről azt láthatjuk, hogy bizonyos tagállamokban nemzeti patriotizmust láthatunk. Vannak bizonyos intézkedések, amelyek nem jelentenek megfelelő védelmet kiegészítő intézkedésekre is szükség lenne, olyan intézkedésekre, amelyek a válság idején a piacok stabilitását garantálhatják. Arra is szükség van, hogy olyan költségvetési mechanizmus legyen, amelyre szembe tudunk nézni a válsággal. Megfelelő alapra van szükség. Így lehetne garantálni a gazdálkodók jövedelmét, és ehhez az kell a megfelelő átláthatóság legyen az élelmiszer láncban is. Ezt nem csak a jövőbeli piaci eszközökre kell itt koncentrálódni 2010 után. Tudjuk, hogy a tejszektor helyzete kritikus, nem csak ezek, ezért a szektor, hanem más szektoroké is, és ez minden régióban különbözik az Európai Unióban. Köszönöm szépen, most két percben Tabajdi úr következik. Köszönöm szépen. Csolos úr. Hogy nagyon összetett problémáról van szó. Részben Tarabella úr és Nikolzon úr is, mások is említették, hogy egyrészt az egész problémakör összefügg az élelmiszerlánc egészével amivel a josé bové jelentés is foglalkozik nevezetesen amit az európai unió máig nem tudott megoldani hogy hogyan legyen egy méltányos elosztás a termelők a feldolgozók és a kereskedők között. ami pedig ciolo urat illeti teljesen egyetértek hogy jó lenne közép és hosszú távú megoldást találni itt négy elméleti lehetőség van egy amit a jahr úr is emltett nevezetesen hogy felül kellene vizsgálni azt a neoliberális álláspontot amely eddig tagadta és megpróbálta az intervenciós rendszereket leépteni. tehát teljesen egyetértek azzal hogy végig kell gondolni hogy ezek az intervenciós rendszerek vajon kidobhatók e vagy a piac szabályozásában igenis működtethetők a második amit a francia kormány javasolt az amerikai mintára az anticiklikus szabályozás kérdés hogy európában ez működtethető e de ezt is meg kell vizsgálnunk hiszen az egész piac annyira volatilis hogy minden lehetőséget meg kell vizsgálni. harmadik a tőzsdei lehetőség. nemrégiben volt egy konferencia borsa merci telematica italiana amely egy online tőzsdei rendszer tehát meg kell vizsgálni hogy a tőzsdei rendszerek mennyire használhatók föl rögtön hozzáteszem ciolo úr számára hogy közép európában és a balti országok számára sajnos a tőzsdei rendszer nem nagyon működtethető. a francia elnökség fölvetette egy uniós ármegfigyelési rendszer létrehozását is ezt is végig kell gondolnunk és végig kell gondolni ami ciolo úr gondolatrendszeréhez ha jól tudom közel áll hogy a zöldség gyümölcs reform mintájára létrehozni valamiféle alapot amely a kockázatkezelésben működtethető sajnos a gabona esetében ez rendkvül nagy összegeket kvánna meg vagyis teljesen egyetértek biztos úrral hogy végig kell gondolni minden lehetőséget mert jelenleg az unió nem képes megfelelően szabályozni a piacokat. köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen Tabajdi úr a hozzászólását. Wojciechowski úr nincs itt, úgy tűnik, úgyhogy két percre Michel Dantán úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, a mezőgazdaság, mint tudja, olyan gazdasági terület, amelynek megvannak a sajátosságai az állami közbeavatkozás időnként elengedhetetlen a termelők, a fogyasztók, az állampolgárok érdekében. Az intervenció az Európai Unióban és másutt is indokolt annak érdekében, hogy a természeténél fogva instabil piac ne lengjen ki egyfajta szociális stabilitást is el kell érnünk országainkban. Fontos, hogy a mezőgazdaság egészséges termékeket jutasson el a fogyasztókhoz. Néhány, per, néhány nappal ezelőtt egy önáltal jól ismert francia megyében a következő számokat mondta nekem 2500 gazdaság működik, 800 közülük több mint 80%-ban eladósodott, 20%-uknál pedig több mint 100%-os az eladósodottság. Ilyen számok esetében, amelyek még engem is megleptek, nem csak a jövedelem, hanem a tőke hiány is súlyos problémát vet fel kevesebb a támogatás, több az elvárás. Ez egy robbanékony koktél. Az általános gazdasági válság tovább súlyosbítja a helyzetet, ugyanakkor az Európai Bizottság bizonyos kérdése is elgondolkodtatnak bennünket. Az ön egyes kollégáinak döntései, a mezőgazdaságnak a méltánytalan helyzete a kereskedelemben, a hús, a gyümölcs, a gabona, a tej, mindezekre kihatnak Például az EU és az Andong-beli országok, Kolumbia, Peru közötti megállapodások, a perifériára szorult régiók számára ezek nagyon súlyos hatással járnak. Köszönöm szépen, ezzel zárul illetve Szilvesztris úr hozzászólásával zárul ez a hozzászólói vita. Itália, la mia regione. Biztos úr, én Dél-Itáliát, Dél-Olaszországot képviselem. Ezek a tipikus földközi tengeri termékek, olívaolaj, gyümölcs, zöldség, tej és állati termékek. Erre figyel Európa, de nem szabad elfeledkezni a mediterrán termékekről sem. A mi régiónkban azt figyeljük meg, hogy a megművelhető területeket, a mezőket elhagyják, elvándorolnak az emberek, nem csak az elsivakosodásról van szó, de mert ez azért is bekövetkezik egyébként, mert nem gondozzák az olajfákat, és nem termelnek zöldséget és gyümölcsöt. ma csak 30 eurót fizetnek azért, ami néhány évvel ezelőtt 80 euró volt. Az olívaolajat literenként 2 euróért vásárolják meg, és ez még az alapköltségeket sem fedezi, éppen ezért tönkre mennek a gazdák. Éppen ezért intenzívebbé kell tenni a kontrollrendszert. Új ellenőrzési rendszerre van szükség, van erre vonatkozóan egy rendelet is, de ezt meg is kell valósítani. Ez mind a fogyasztót, mind a termelőt segíteni. Nem lehet arra gondolni, hogy a közvetlen támogatásokat csökkentsék. A mi mezőgazdaságunk, itt Olaszország déli részének mezőgazdasága és a földközi tengeri térség mezőgazdasága válságba kerül. Hogyha valakinek földje van, az nem azért van, mert a lottó nyert, hanem azért, mert az apja és a nagyapja hagyta rá, és szeretné ezt örökül hagyni a gyermekeinek. Viszont megvan a kockázata, hogy csak adósságot fog hagyni a gyermekeire. Elnök, köszönöm szépen, kedves kollégák! Ami engem illet, egy percre megadom a szót Köszönöm szépen. Azt, hogy a piacokat stabilizáljuk, ennek kell lennie a fő célkitűzésünknek, és ebben egyet is értünk a kapban piaci intézkedésekre van szükség, hogy biztonságot teremtsünk a gazdálkodóknak és minden érintetnek. 2013-ban, illetve ezután problematikus helyzettel fogunk szembenézni, megszűnnek a tejkvóták, nagyobb lesz az import a harmadik országokból, és itt tovább. Ez bizonyos szempontból jó is. Az Európai Bizottság elmondta, hogy intézkedni kíván 2013 előtt. Azonban ah, most érdemes lenne megnézni azt, hogy ah, hogyan lehetne kihasználni ezeket az új piaci intézkedéseket, például hogyan tudnánk eh, támogatni a különböző szervezeteket, és hogyan lehetne nagyobb átláthatóságot teremteni. Egyébként más, kérjé Kér-e még bárki szót a spontán felszólalások kapcsán? Szót kér ön? Ez a spontán felszólalások ideje. De hát a kék kártyának semmi köze a spontán felszólalásokhoz. Miért lengeti a kék kártyát? Szeretne felszólalni? Igen. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Itt van egy elemzés előttem a német mezőgazdaságról. 9100 gazdaságot ellenőriztek, és ez egy reprezentatív eredmény 2007-ből. 2008-2009-ben az általános helyzet még rosszabb lett. Az értékelt ö, ö, gazdaságokban itt azt láthattuk, hogy 24%-kal kevesebb gazdálkodás volt 2008-2009-ben. Az eredmények nagymértékben csökkentek, és ez 45%-os csökkenést jelent. Köszönjük, mondja az elnök úr. Sajnálom, lejárt az ideje. Most pedig, hogy lezárjuk, megadom a szót Csolosz biztos úrnak. Az intervenciones que se han producido aki válaszolni fog a bizottság nevében. Merci, Köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, hogy ez a mostani vita megmutatja számunkra, hogy a tejválság arra ösztönöz bennünket, hogy tanulságokat vonjunk le, ahogy ezt löföl úr is mondta, a felszólalása elején, vagyis hogyan kell 2013 után milyen mechanizmusokat kell a kapba bevezetnünk ennek érdekében. Figyelem véve a kapot, szerintem azzal is számot kell vetni, hogy a mezőgazdaság más és más a különböző országokban, de olyan intézkedésekre van szükség, amelyek segítik a kapot abban, hogy betöltse szerepét, ahogy azt a Lisszaboni szerződés előírta, megfelelő jövedelme legyen egy gazdának, vagy a gazdáknak, és el tudják látni a gazdák a piacot, élelmiszerrel, a fogyasztókat. Ezek a legalapvetőbb kérdések, amelyeket figyelembe vesszük. A piac szabályozási intézkedések lehetővé teszik majd számunkra, hogy közbelépecsünk olyan helyzetekben, amikor az árvolatilitást tapasztaljuk. A bizottság javaslatokat fog tenni a 2013 utáni kap jegyében. Megnyugtathatom önöket, ezen dolgozunk, és erőteljes meggyőződésem, hogy a közvetlen támogatások mellett ezeket fenntartjuk egyébként az elosztási kritériumokkal együtt, tehát emellett a különböző piac irányítási mechanizmusok is szerepet fognak kapni. Hagyni kell a piacot működni, amikor működni tud, de Danten úrral egyetértek. A mezőgazdasági ágazat specifikus jellege az állami közbeavatkozást szükségesé teszi, de ennek csak egyszerinek kell lenni olyan esetben, hogyha ezt a piac megkívánja. Ebben a szellemben fogunk a kapra vonatkozóan, 2013 utáni kapra vonatkozóan javaslókat tenni. Tudjuk, hogy nem csak a tej ágazat, hanem a zöldség gyümölcs ágazat is nehézségekkel küzd, ott is nagyon nagy variációk vannak a piacon, figyelembe véve, hogy milyen mennyiségű gyümölcsöt adnak például el. A reform, az eddigi reform tanulságait levonjuk, a termelő nagyobb mértékben vehet részt a különböző tárgyalásokban, megbeszélésekben, és szerintem ilyen módszereket kellene alkalmazni más ágazatokban is. Nem csak a állami beavatkozást kell lehetővé tenni, hanem azt is, hogy a termelő jobban kialkuthassa az árakat, és a szerződések megvitatásában fokozottabban részt vehessen. Szerintem az állami beavatkozáson túl még más intézkedésekről is gondolkodnunk kell, azért, hogy jobban működjön a piac, és egyébként a hatóságok akkor lépnének közbe, amikor a piac nem tudja betölteni szerepét hiszen a mezőgazdaság közjavakat termel, szerintem ezzel mindannyian egyetértünk, és ahhoz, hogy ezt a feladatot ellássa, támogatnunk kell. Ami pedig az élelmiszer láncot illeti, és a tárgyalási jogkör, a hozzáadott érték előteremtésével kapcsolatosan. A bizottságban, a tanácsban viták voltak erről, és a különböző elemek segítségével ezek alapján javaslatokat tudunk tenni azért, hogy megtaláljuk azokat a mechanizmusokat, amelyek lehetővé teszik a termelő számára, hogy valóban beleszólhasson a saját haszna alakításában. Az az érzésem, hogy válaszoltam az összes felszólalásra, kérdésre, a felvetett problémákra. Köszönöm még egyszer azt a lehetőséget, hogy itt szólhattam önökhöz. A vita csak most kezdődött, egyébként köz, nyilvános vitát indítottam a 2013 utáni kapról. Úgy gondolom, hogy a vita folyamányaként és a parlamenti munkának köszönhetően őszre sikerül a bizottságnak kiadnia a közleményét a kapról, és addigra sikerül olyan javaslatokat tenni, amelyek megnyugtatják a gazdákat, a termelőket, és így a piacon sokkal jobban tudnak majd fellépni. Köszönöm a figyelmet. Ezzel mondja az elnök, bezárjuk a vitát, és a ma esti vitát is. Holnap április 21-én lesz a következő vita.